12 órakor kerül sor a, vita, a szavazásra. Holnap, október 19-én 9-kor kezdünk, 12.30-ig tart a délelőtti ülés, majd pedig délután 15 órától 19